think we should start because of yes. Colleagues, um, I think we should make a start. Good morning to all. Kedves kollégák, azt hiszem, hogy el kellene kezdeni az ülést. Nagyon lelkismeretes a kollégáktól, akik ideértek időben, nem könnyű ma közlekedni hogyha eddig nem tűnt föl a kollégáknak, addig ezt most mondom, hogy lesznek bizonyos problémák, vonatok fognak kimaradni, késni, úgyhogy gyorsan kezdjük el az ülést, hogy időben is vég, végéhez érjünk. Nem akarok senkit elrettenteni, de hát a TGV és a Eurostar késedelmekkel kell, hogy tehát késedelmekre kell számítani a TGV Eurostar menetrendjében. Most nézzünk a napi rendet. Átmeneti rendelkezések a bűnüldözési együttműködésben és a rendőrségi együttműködésben a 36-os jegyzőkönyvről van szó, az Egyesült Királyság opt-out és opt-back-in kérdése. Most az Európai Bizottság és a Tanács elnöksége fog beszámolni nekünk. Röviden bevezetném a témát. Kollégák, akik részletében nem követték a témát, nekik mondom, hogy a 36-os jegyzőkönyv 4-es pontja személy, szerint az Egyesült Királyság úgy döntött, hogy ez rendőrség és bűnözési együttműködésből nem vesz részt, amelyet 2009. december 1 előtt fogadtak el, a nem libanonizált ex korábbi harmadik pillérbe tartozó jogszabályok nem lesznek érvényesek az Egyesült Királyságban december 1-től. Eh, 2013. július 23-án az Egyesült Királyság eh, formálisan is bejelentette, hogy szeretne mégis részt venni ezekben a 35 intézked, eh, eszköz alkalmazásában. A szerződés szerint a tanácsnak kell döntenie az Egyesült Királyság kérésén, vel kapcsolatban amelyek, amely kérdés a Schengen akira vonatkozik egyhangulag, és az Európai Bizottság felelőssége megvizsgálni ezt a e, kérdést. 2011. szeptember 26-án az Európai Bizottság két javaslatot fogadott el e, tanácsi e, határozatra. Az egyik meghatározza a követ, az ebből következő és átmeneti rendelkezéseket, a másik pedig a pénzügyi, az Egyesült Királyság optáltjának pénzügyi következményeit. Erről a két javaslatról a tanácsnak minősített többségeket döntenie 2014. december 1 -e előtt, azért, hogy elkerüljön, elkerüljön minden jogi és gyakorlati eh, hézagot. A tanács emellett egyhangulag egy harmadik határozatot is el kell fogadni az Egyesült Királyság javaslata, eh, kérésével kapcsolatban, hogy visszatérjen az Egyesült Királyság a Schengeni intézkedések eh, keretébe. A határidő a bizottság és az Egyesült Királyság eh, és a tanács közötti mm, megegyezésre nagyon, közel, nagyon közeledik, és a parlamentet pedig meg kell, a parlament véleményét kell kérni ebben a fontos kérdésben. Először Mr. Slethnek fogom megadni a eh, szót az Európai Bizottság részéről, aztán Kolombó úrnak az olasz elnökségtől, és aztán kérem a kollégákat, hogy tájékoztassanak ebből, erről bennünket. Slész úr, tessék! Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen ezt a lehetőséget, hogy lehetőséget, ezt a lehetőséget, hogy tájékoztathatom a szakbizottságot a helyzetről. Az Európai Bizottságnak kötelessége a parlamentet folyamatosan tájékoztatni. Azt hiszem, hogy az elnök már kiválóan összefoglalta az ügyet, a jogi helyzetet, de megpróbálok egy kicsit részleteibe menni. És elmondani, hogy mi a helyzet most éppen az Európai Bizottság szempontjából hogyan néz ki a dolog. Az Európai, a szakbizottság azt kérte, hogy a július óta eltert helyzetről tájékoztassuk önöket. Az átmenető, átmenető időszak az egykori harmadik pillérbe tartozó eszközökre vonatkozóan hamarosan lejár, ez minden tagállamra vonatkozik és aztán itt van külön az Egyesült Királyság opt-out és opt-back-in kérdése a 36-os jegyzőkönyvbe. Néhány dolog, tehát az első az átmeneti intézkedésekkel kapcsolatban. Az Európai Bizottság nagyon nagy figyelemmel követte azt, hogy vannak-e olyan szabályok vagy eljárások, amelyek túlságosan elavultak. A refittel kapcsolatban már erről beszámoltunk. Fontos volt számunkra, hogy mindenki világosan lássa ezt az kérdést, az EU aki kérdését, és javaslatokat fogunk benyújtani, és várjuk a parlamente való együttműködést az elfogadás folyamatában, hiszen társjogalkotási javaslatról van szó. Lesz néhány javaslat, amelyek a korábban harmadik pillérbe tartozó akira vonatkoznak majd. Ami az Egyesült Királyság opt-out kérdését illeti, ahogy mondta az elnök úr, tavaly az Egyesült Királyság élt azzal a jogával, hogy block opt-outot kérjen. 35 intézkedésről van itt szó. illetve egy, tehát optátot kért, majd 35 intézkedésben mégis részt akar venni az Egyesült Királyság, és ezért hívjuk ezt opt-back-in pozíciónak. Nos, itt a Schengeni kérdésekért a tanács felelős, mi pedig a nem Schengeni kérdésekért. A paraméterek a következő, ezek ez, a paramétereket világosan meghatározza a szerződés, hogy milyen körülmények között lehet erre e, sort keríteni. Ami a júniusi helyzetet illeti, e, a közleményt illeti, és a júliusi helyzetet illeti, e, sikerült a javaslat az Egyesült Királyságát a benyújtott javaslat technikai pontjait elemezni, és ebben megállapodni, megegyezni a nem sengeni kérdésekkel kapcsolatban. Kicsit részletesebben, hogy milyen paramétereket határoz meg a szerződés, Ez arról vonatkozik, hogy az Egyesült Királyság által benyújtott listához ki kell egészíteni ahhoz, hogy jogi biztonság garantálva legyen, és megvalósulhat-e az, hogy az Egyesült Királyság részt vehet az általa kijelölt eszközök közül néhányban, de másokban nem. Az, eh, a bizottság következtetéseket vont, vont le a júniusi megegyezésből. Eh, ahogy tudjuk, a hivatalos döntések csak december 11, december, 10, december 1-én születhetnek meg, hiszen ez az a lépés, ez az az időpont, amikor az Egyesült Királyság innentől kezdve újra részt vehet ezekben az eszközökben eh, és eh, programokban. Azért, hogy előbb megegyezzünk, ennek a célja az volt, hogy tisztállásunk, és december 1 ne legyenek semmilyen öm, eh, operatív problémák. Ugyanebből az okból az Európai Bizottság és támogatást nyújt a tanácsnak, hogy a tanács is megegyezze minél hamarabb a Schengeni egy, pontokkal kapcsolatban az Egyesült Királysággal. Ahogy a szakbizottság azonban tudja, a Schengeni kérdésekkel kapcsolatos döntéshez a tanácsban egyhangúságra van szükség. Ahogy az elnök úr is mondta, az át átmeneti és a döntés következ, döntésből következő intézkedésekre vonatkozó javaslatokat foglalt magába. Ez önmagában, erről önmagában december 1-én nem kell dönteni. Az Európai Bizottság a pénzügyi következtetésekkel kapcsolatban is tett egy javaslatot. Az Egyesült Királyság már kapott körülbelül körülbelül 105 millió eurós segítséget kapott, illetve kölcsönt kapott segítséget kapott ahhoz, hogy azokat az intézkedéseket meghozza, amelyekre szükség van ahhoz, hogy újra részt vehessen ezekben az intézkedésekben és programokban, de hogyha ez nem történik meg, akkor ezt vissza kell fizetni. mi határozat alapján. Annak érdekében, hogy az elkerüljünk minden hézagot a rendőrségi és bűnöldözési együttműködésben, el kell kerülni minden olyan kockázatot, amely időbeni hézagot vetne fel, és egyes tagállamok ezzel kapcsolatban benyújtottak bizonyos kérdéseket, ezekre válaszolni kell. Az Egyesült Királyságra korlátozott átmeneti időszakok vonatkoznak, hét napot határoztunk meg ebben, míg a tanács az Egyesült Királyságra vonatkozó felhatalmazó intézkedése megkezdődhet. December 1 -e lenne tehát az a időpont, amitől kezdve az Egyesült Királyság újra részt vesz, az Európai Bizottság zöld utat adna a nem Schengeni intézkedésekre, a tanács pedig a Schengeni intézkedésekre. Ezek nagyon fontos kérdések a e, biztonság szempontjából, e, mind az Egyesült Királyság, mind pedig az egész EU e, számára. Nagyon sok ér- érzékeny folyamatban lévő jogi folyamat szerepel ebben. Ami a 36-os jegyzőkönyvvel kapcsolatos feladatunkat illeti, a az Egyesült Királyság legszélesebb körű, az EU akiában való legszélesebb körű részvételét kívánjuk biztosítani anélkül, hogy veszélyeztetnénk az aki alkalmazhatóságát. A bizottság mindent megtesz annak érdekében, hogy a még fennálló bizonytalanságokat, nyitott kérdéseket megoldja december 1-ig. De természetesen december 1-től kezdve már az Egyesült Királyság feladata lesz tájékoztatni hivatalosan is arról bennünket, hogy újra részt kíván venni a 35 programban, és a tanács részéről pedig egyhangúságra van szükség a Schengeni kérdésekhez. Köszönöm, elnök, köszönöm szépen. Ön azt mondta, hogy a parlament azért kell megvizsgálni ezt a kérdést, nem azért, hogy formálisan bármilyen kérvényt, kérdést benyújtson, de itt oda-vissza vannak hatások, ez az Egyesült Királyságnak a visszalépése más tagállamoknak a munkájára is kihat. Most pedig megadom szót az Európai Tanács olasz elnökségének. Tessék, Kolombó. Köszönöm, elnök úr. Ön és a bizottság már felvázolták részletesen a helyzetet, úgyhogy én pusztán néhány kiegészítő információt szeretnék hozzátenni az elhangzottakhoz. A munkát a görög elnökség kezdte meg. Előkészítették a technikai részleteket, és ezt követően folytatta a munkát az olasz elnökség. A cél az volt, hogy megállapodásra jussunk, és egy messze menő részvételt biztosíthassunk az, Európa, az Egyesült Királyság számára a bel- és igazságügyi együttműködés terén. Négy alkalommal ülésezett már a munkacsoport az olasz elnökség alatt, holnap kerül sor egy további ülésre, és ezt a kérdést miniszteri szinten is megvitattuk. A az október 9 és 10-én tartott BIUT tanácson is. Az olasz elnökség megpróbálja elősegíteni a minél hamarabbi megállapodást. Számukra is egyértelmű az, hogy különböző tagállamok számára fontos, már december 1 -e előtt megállapodni, hiszen itt egy politikai kérdésről van szó. A formális megállapodást lehet, hogy december 1 meg lehet oldani. Minél inkább szeretnénk felgyorsítani ezt a folyamatot, hogy a munkát megkönnyítsünk, és egy átmeneti joghézagot elkerüljünk. Az Egyesült Királyság bilaterális szinten is együttműködik bizonyos olyan országokkal, amelyek hangot adtak kételjeiknek. Gyakorlatilag az összes fenntartást sikerült tisztázni. Pusztán egy kérdés maradt még függőben, és remélhetőleg ezt is minél hamarabb sikerült tisztázni és így akkor remélhetőleg december 1-ére megállapodunk, amely és remélhetőleg a Schengeni szabályozás keretében egyöntetű döntéshozatal lesz lehetséges. Most pusztán a Schengeni határozatról van szó, de a tagállamok kezdettől fogva leszögezték, hogy ezt a kérdést egy csomag részeként kell kezelni. Ugyanis a megállapodás átfogó kell, hogy legyen, és minden tagállam számára kielégítő kell, hogy legyen. Ennyi lenne, elnök úr, köszönöm. Köszönöm szépen, Kolombo úr. Rendben, akkor hallgassuk most meg a képviselőket. Kérem, jelezze az, aki szeretne szólni. Betten úr, Kirkhope úr, Timothy. Elnök úr, rövid leszek. Én is úgy gondolom, hogy nagyon jól sikerült összefoglalni a helyzet jelenlegi állását. Szeretném én is, hogy ezt eh, a kérdést minél hamarabb lezárjuk. És eh, szeretném, hogy a különböző jegyzőkönyvek és eh, egyéb kérdések alapján sikerüljön ezt lezárni, amely részletek alapján ugye beszéltünk a az Egyesült Királyság bekapcsolódásának lehetőségéről. Itt ugye Európa biztonságáról van szó, a rendőrségi együttműködés alakításáról, illetve olyan szervezetek működéséről, mint a Europol, de hogyha ennél messzebbre tekintünk, akkor ott van ugye a prümi határozat, és hallhattuk, hogy ezt 2015-ig, nem 2015-ig kell lezárni, de úgy gondolom, hogy a folyamat elindult, és az a légkör, amelyben a tárgyalások folynak, nagyon hasznos, és elősegítheti a tárgyalásokat a jövő évre nézve. Amit ehhez szeretnék hozzátenni, az az, hogy tudják, mennyire pozitívan viszonyulok mindehez, de szeretnék kiemelni valamit, méghozzá a következőt. A tárgyalások során, illetve a viták során, amikor ezeket a különböző kérdéseket megvitattunk, voltak bizonyos kérdések, amelyeket felvetettek a tagállamok a reformok későbbi lehetőségeiről ezeken a különböző területeken. Mindig bonyolult, amikor a harmadik pillért, hogy úgy mondjam, le akarjuk dönteni, és visszanyúlunk a 2009 előtti helyzetre. Ez bonyolult, hiszen nagyon sok olyan intézkedés van, amelyet hosszú időn keresztül nem vizsgáltunk felül. Jó néhány tagállam fel is vetette ezeket a területeket, amelyeken szeretnék, hogy haladjon előre a vizsgálat. Úgyhogy minden bizonyal ezeket nekünk is meg kell vitatnunk, hiszen modernizálnunk kell ezeket, a 21. századhoz kell ezeket kiigazítanunk. Ugye ott van a ez a 35 terület az optin vonatkozásából. Ezeket egyértelművé kell tenni, ezekre kell koncentrálnunk, és hogyha vannak perifériális területek, amelyek a vitában felmerülnek, ezeket lehet, hogy külön volna értelmes megvitatni. De megint csak azt mondom, hogy a bizottságunk teljes mértékben részt kell, hogy vegyen ebben a folyamatban, miután ezt a fontos kérdéskört lezártuk. Tehát nagyon támogatom azt, hogy ezt lezárjuk, köszönöm a jelentést is, amelyet kaptunk, a tájékoztatást. Természetesen a londoni barátaink meg kell, hogy vitassák ezt a parlamentben is, de remélhetőleg nem fogják szükségtelenül késleltetni a folyamatot, és elősegítik a minél hamarabbi megállapodást. Köszönöm, Sophie Intfeld. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök annak, hogy sor kerül itt most erre az eszmecserére mert véleményem szerint is ez egy nagyon fontos kérdés. Köszönöm a bizottságnak a bevezetőt, ugyanakkor rá kell mutassak arra, hogy egyáltalán nem örültem annak, ahogy a bizottság tájékoztatta a parlamentet, nevezetesen küldtek egy levelet Velő úrnak. Arra számítok, hogy a parlamentet politikai szinten teljes körben tájékoztassa a bizottság, úgyhogy remélhetőleg a jövőben erre kerül majd sor. Személyes szerint tisztában vagyok azzal, hogy mit tartalmaz a szerződés, és miről folytak a tárgyalások a múltban, de szeretném elmondani, hogy elszomorít az, hogy a tagállamok, illetve egy tagállam opt out rendelkezik, kollektív opt out egy ilyen nagyon fontos szakpolitikai területen. Én támogatom a szabad mozgást, a nyitott határokat az Európai Unióban, de persze ez sajnos a bűn, bűn elkövetőkre is vonatkozik, úgyhogy a bűnüldözés is kell, kell, hogy kövesse ezt a tendenciát. Éppen ezért javítanunk kellene ezen az együttműködésen, és egyetértek azzal, amit Timothy mondott, javítanunk és erősítenünk kellene a szabadság és az igazság térségét, nem szabad ezt feltörnünk, feldarabolnunk, hiszek abban, hogy ennek a kockázatait sajnos fennáll. A tanács és a bizottság megpróbálták eh, a koherenciát fenntartani a különböző releváns szakpolitikai területeken. Ugyanakkor volna néhány kérdésem. Először is a tanács vitázik eh, a Schengeni vonatkozású kérdésekről, és eh, van egy fenntartás, ahogyan ezt említette, szeretném tudni, hogy ki fogalmazta ezt meg az átláthatóság érdekében, ezt érdemes tudnunk. Mindenki tehet ilyen fajta utalásokat, de a vita itt nyilvános, tehát fontos volna megneveznünk az említett országot. Egyébként vannak bírósági ítéletek is, amelyek az átláthatóságot kell, hogy biztosítsák. És azt is szeretném tudni, hogy mit teszünk annak érdekében, hogy túllépjünk ezen fenntartásokat? Ezen fenntartásokon módosítják akkor a javaslatokat, vagy mit tesznek? Szeretném tudni, hogy hogyan működik ez a folyamat. És tudomásom szerint az Egyesült Királyság parlamentje szavazni fog erről. Úgyhogy érdekelne az, hogy ott pontosan miről folyik a vita, milyen érveket sorakoztatnak fel a felek. És a bizottsághoz is volna egy kérdésem. Azt javasolta a koherencia véget, hogy három további pont kerüljön a listára. Szeretném tudni, hogy eh, miről van szó, ezeket elfogadták, eh, elfogadta az Egyesült Királyság kormánya? és érdekelne az is, hogy hogyan működik ez. Itt az Európai Parlamentben az összes képviselő szavaz mindenféle témáról, még olyan témákról is, mint az euróövezet, amely nem érinti adott esetben a képviselők országát. Szeretném tudni, hogy a tanácsban ez hogy működik majd, ott hogyan oldják meg a szavazást. És még egy gyakorlati kérdésem is, vagy kérésem volna megkaptuk azt a listát, amely tartalmazza a különböző intézkedéseket, amelyek esetében csatlakozik ismét az Egyesült Királyság. Szeretném tudni, hogy mi az, ami lemaradt a listáról, csak hogy jobban áttekintsük a helyzetet, tehát láthassuk, hogy hol fogunk együttműködni, és mely területeken nem lesz a jövőben már együttműködés. Köszönöm. Elnök, köszönöm, Szofi, hogy kiterjesztette, kibővítette ezt a vitát. Igen, az Egyesült Királyság parlamentje megvitatja ezt a témát, és szavaz is majd róla ezen a héten, vagy a jövő héten. Az átláthatóság érdekében megkérdezem majd a megkérem a tanácsot, hogy azonosítsa be az országot, amennyiben ez lehetséges, és nevezze meg, ha megnevezik például Spanyolországot a következő hozzászólásukban, ha lehet, akkor ezt tegyék meg, hogy kedvezünk így az átláthatóságnak. Rendben. Jan Albrecht következik. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. El kell, hogy mondjam, teljesen egyetértek azzal a tényel, hogy a teljes rálátás nélkül nagyon nehéz megítélni a helyzetet, mert ahogyan haladtunk a Lisszaboni szerződéssel és az alapjogi kartával, elképzelhető, hogy szükségesé válhat idővel az is, hogy levonjuk a következtetéseket bizonyos opt-outokból. Szerintem nem fordulhat elő, hogy együttműködéseknél alkalmazzák az opt-outot, mint például az elfogatási parancsnál, vagy mondjuk a nyomozati parancsnál. Másrészt viszont eljárási ügyekben optint akarnak, vagy már az gyanúsítottak alapjogairól is beszélhetünk, és ott optáltat tartalmazni. Szerintem ez nem működik. A parlamentnek a végén le kell vonni a következtetéseket, és bizonyos dolgokat ki kell jelentenünk. Azt mondjuk, hogy teljesen szeparált területek is vannak, vagy azt a döntést is meghozhatjuk, hogy a végrehajtás rendkívül fontos méghozzá oly módon, hogy alapjogokat be kell tartani ezekben az államokban is. Egyszerűen nem lehet alapjogi ügyekben, garanciális ügyekben, garanciális jogi ügyekben opt-outot alkalmazni, és csak az eljárási ügyekben jelen lenni. Ezért én elvárnám, hogy a bizottság alaposan vizsgálja meg azt, hogy mennyiben vannak ellentmondások az opt-in és a újabb opt-in között, és a szerződés előírásai között. A ECHR esetében például nem tudom elhinni, nehezen tudom elképzelni, hogy jogilag ez rendben van a szerződésekkel az, és az uniós értékekkel és az együttműködéssel, és az ECHR esetében nem akarják alkalmazni az ott meghozott ítéleteket. Ez nem működik, igenis kell, hogy legyen egy opció egy jogsértési eljárás alkalmazására, hogy ami adott esetben elvezet olyan ügyekben, ahol alapjogi elveket ásnának alá. Köszönöm szépen. Egy utolsó hozzászóló van, Baton úr. Kívánna még valaki majd szót kérni? mielőtt megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Megnyugtathatom Infelt asszonyt, ami a bűnözők szabad mozgását illeti. Ez megvan nálunk, mindenféle gyilkos, szervezett bűnöző, gangster szabadon mozog, úgy jöhet az Egyesült Királyságba, hogy akar, semmiféle akadályt nem alkalmazunk. Én is szeretném elmondani, én se szakítottam ent másrészt pedig infelt azt, hogy mások is kérdezték, hogy legyen egy rálátásunk az optinekről. Én készítettem egyet januárban, letölthető a honlapomról, hogy itt elemzéseket és részleteket is találnak. Tehát miről is beszélünk, ezt szeretném elmondani egyértelműen. Mi is a lényeg ennek az intézménynek és jogi eszköznek itt elnyomják az angol jogot, és a mindenféle nemzeti jogot persze. Az angol jog 8-9 évszázadon keresztül született meg, két célja van. Egyrészt a bűnösöket elítéljük, másrészt ugyanennyire fontos, hogy megvédjük az ártatlanokat. Ez két fontos alapelv. És ezeket teszi tönkre ez, ez a jog. Miről is beszéljünk az alsóház esetében? Igenis, úgy csinálunk, mintha független ország lennénk, és az alsóház is szavaz erről mégis Devet Cameron. Igenis megszervezi ezt a szavazást mielőtt teljesen elbukna egyébként az időközi választásokon újra. Október 29-én azt mondták, hogy az Egyesült Királyságnak jelentős jogköröket juttottak vissza, több száz ilyen intézkedés, opt-out, olt. Ez nagyon fontos dolog. De, és említették a garanciák kérdését is a jogi területen. Embereket nem lehet kiadatni valakit, hogyha nincsen, azt mondták, hogyha nem lehet kiadni valakit, hogyha nem követett el bűnt az Egyesült Királyságban. Az, az is elhangzott egyébként, hogy hosszú időre nem lehet külföldön elítélni senkit és nézzük most egyenként, az opt-out esetében, mint egy száz intézkedés esetében nem is olyan fontos ezek az intézkedések, kisebb ügyek, nem jogkörökről van szó, és nem is, is párhuzamoságokat szabályoznak. Valójában, ha megnézzük, semmiféle opt-out nem történik a jogkörök esetében, mert ezek nem fontos jogkörök. Az alsóház ö, úgy döntött, hogy az opt-out és az opt-in egy kombinációja és most idézem, nem vezet oda, hogy visszaszerezzük a jogköröket, éppen ellenkező irányról van szó, és ez egyébként az alsóháznak a megítélése ebben az ügyben. Nem lehet elutasítani egy optautót, hogyha nem követték el az Egyesült Királyság, nem az Egyesült Királyságban követték el a bűncselekményt. Mi történik akkor, ha az Egyesült Királyságban követik el, akkor nem alkalmazás és az, egy, az elfogadó parancs, az európai elfogadó parancs esetében itt na, konkrét ö, vádakról lehet csak szó, egy konkrét ö, bűncselekményeket szeretnénk alkalmazni. Ez a mi jogrendünk, viszont máshol vannak egyéb kategóriák is, képlékenyebbek, csalás, stb. Itt azt mondanánk, hogy az Egyesült Királyságban a parlament két házában egyébként jó csalók nyilvánvalóan, de ezért nem lehet még őket elítélni, és ez a vád nem kielégítő önmagában. És hogyha ez a jogrend sérülne, hogyha mindenhol az elfogad, európai elfogadó parancsot lehetne alkalmazni, de ezt egy angol bíróság előtt nem lehet megvédeni. Aztán eh, a kiadatásról is beszéltek röviden az elutasítás esetében. Itt az arányosságra szeretnénk hivatkozni. Itt eh, néhányan azt mondják, eh, hogy kiadatják egy biciklilopás miatt az embereket. Nem értem egyébként, miért olyan rossz dolog az valójában, hogy valakit kiadunk egy kisebb bűncselekmény miatt bizonyíték nélkül és jó dolog egy nagyobb bűncselekmény miatt kiadatni valakit bizonyíték nélkül. Hogyha nincs bizonyíték, akkor teljesen függetlenül a bűncselekménytől eh, ez nem elegendő. Most eh, eh, nem lehet végrehajtani azt, amit mondtak a kontinentál, a, a hosszú távú elítéltek esetében, hogyha valakit kiadattunk, nem tudjuk, hogy meddig fogják börtönben tartani egy másik országban. Mindjárt befejezem a leggyorsabban igyekszem elmondani, az egész arról szól, hogy a több száz éves jogrendünket, az igazságszolgáltatásunk, egy idegen, nem jó jogrendszerre kívánnánk felcserélni, vagy átadnánk, alárendelnénk a saját jogrendünket ennek. Az Európai Bíróságnak adjuk át az angol bíróságok jogköreit, és ez egy folyamata, amit egy ideje figyeltünk, a jogállamiságot felváltja az EU ideológia. Ezért ezért semmit nem akarok ebből elfogadni, majd a szavazásra kerül sor nem akartam leállítani a demokratikus vitát, de a demokráciához hozzátartozik, hogy a képviselők is ugyanannyi időt kapnak a hozzászólásaik során. Szóvi, ügyrendi kérdés? Egy mondatot akartam csupán mondani, szeretném a kolléga figyelmét felhívni arra, aki azt mondja, hogy idegen rendszereket kényszerítenek rá az Egyesült Királyságra. Emlékeztetni szeretném, hogy az Egyesült Királyság kormánya ott volt a döntéshozatalnál. Annyira azért nem idegen ez. Szeretnék válaszolni. Nem, nem kell emlékeztetni arra, hogy az alsóház, de sajnos érthetetlen, Kedves kollégák, rendet kérek. Nem akarok párbeszédet kezdeményezni. Mónika. Köszönöm, Szofi, a magyarázatot. Úgy gondolom, hogy ezzel a vita végére értünk, és Először a bizottságnak adok szót, hogy reagáljon a legfontosabb pontokra, Először, tehát a bizottság kap szót. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Hadd szóljak néhány szót a számokról, illetve arról, hogy, hogy december 1-én mi vár ránk. Először is szeretném hangsúlyozni, hogy az Európai Bizottságnak az a véleménye, hogy az Egyesült Királysággal júniusban kötött megegyezéssel eleget tettünk a szerződésen ránk rót kötelezettségnek a nem Schengeni egy kérdésekkel kapcsolatban. Úgy gondoljuk, hogy ez koherens csomag, ami a szerződés által ránk rót kötelezettségeket illeti. Természetesen mindez egy szélesebb körű, vagy egy nagyobb képnek a része, de hát ez volt a feladatunk a szerződés szerint ennek. Ami a számokat illeti, négy olyan eszköz volt, amelyeket az Európai Bizottság véleménye szerint hozzá kellett adni ahhoz a listához, amelyet az Egyesült Királyság eredetileg benyújtott, és ezt eh, megtárgyaltuk az Egyesült Királyság képviselőivel, és az itt fölmerültek kérdések az bűnöldözési igazságszolgáltatási hálózatokkal kapcsolatban, és Úgy látjuk, hogy több ok is felmerül, de főleg a liszabonizáció a legfontosabb ok. Minden egyes alkalommal, amikor a jogszabályalkotók elfogadnak a Lisszaboni szerződés szerint egy jogszabályt, olyan témákban, amelyek a korábbi harmadik pillérbe tartoztak, ennek eredményeképpen egy kicsit át, átrendeződésre került sor a számok terén, és ezért van az, hogy ezek a számok egy kicsit néha nem teljesen egyértelműek. Például az európai nyomozási rend, rendelet, vagy par, nyomozási, par, nyomozati parancs, alá tartozik a tényszerű bizonyítékok befagyasztása egykori harmadik pillér alá tartozó kérdések körében, és ezért fontos az, hogy világosan lássuk az, akinek a teljes akinek a hatáját, de ez csak akkor történhet meg, akkor tudjuk ezt biztonsággal megtenni, hogyha eljön a december elsője. Úgyhogy egyelőre nincsen lehetőségünk arra, hogy már most tisztán lássuk, hogy mi a helyzet, meg kell várnunk a december 1 De most folyik a munka a tanács főtitkárságán is, és december 1-én világosan látjuk majd, hogy miről is beszélünk. az akival kapcsolatban ez az átmeneti időszak végére normalizálódik. Végül pedig, ami az eljárási pontokat illeti, ezt természetesen figyelembe veszem, és felhasználom majd. Kolombó úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Ami Intfeld asszony kérdését illeti, Ön beszélt egy országról, amelynek fenntartásai vannak. Ez egy elég hosszú vita. Számos tagállam nevezett meg kétségeket, illetve fenntartásokat. Ezeket a fenntartásokat tisztázni lehetett. Még egyetlen fenntartás maradt. Ez tulajdonképpen nem is Schengeni kérdésre vonatkozik, hanem egy nem Schengeni kérdésre a prümi határozatra. A kérdés itt tehát az, hogy az eh, brit, eh, ezt a brit üzleti kérdést eh, hogyan kezelik. Ahogy a brit nyilatkozat van is ez szerepel, amely nyilatkozat a tanácshoz is eljutott. Ez, ezen business case-en belül a kölcsönösség alkalmazásának kérdése. Mint ahogy ezt már ismertettük, továbbra is ragaszkodunk ahhoz, hogy ezen fenntartást tisztázzuk. Számos bilaterális kapcsolat felvételére sor került. Most természetesen nem tudjuk megnevezni, hogy ki fogalmazta meg ezt a fenntartást, de azt reméljük, hogy ez hamarosan sikerül tisztázni. Elnök, ez nem mint feltasszony volt, aki ezzel az országgal kapcsolatos fenntartást felvetette, hanem én. Hogyha más nem szeretne hozzászólni, akkor azt hiszem lezárhatjuk ezt a vitát. A parlament tehát természetesen érdeklik a jogi kérdések, főleg a jogi kérdések érdeklik, de persze bár más politikai témák is felmerültek, az képviselők említették ezeket, a Nagy-Britanniában folyó politikai vitát. Fontos számunkra, hogy ezt vizsgáljuk, ezt figyelemmel kísérjük, hiszen ennek, ennek a politikai vitának kihatása van a többi tagállamra, hogy ezt Jan Albrecht is említette. Ami engem illet, én mint elnök az én személyes véleményem az, hogy hogy az európai elfogadási parancsban és más kérdésekben nagyon fontosnak tartom, hogy az Egyesült Királyság opt-int válasszon. Ezt szeretném, hogyha mint személyes véleményemet elmondhatnám. Igyekszem, tehát igyekszem természetesen a lehető legsemlegesebben elnökölni ezt az ülést, de fontosnak tartottam a személyes véleményem kinyilatkoztatását. Még egy ügyrendi pont, Szofi? Nem, nem, két kérésem lenne. Én meg hangs- hangsúlyoznám azt, amit előbb is mondtam. Szeretném pontosan tudni, hogy mi az, amin dolgozik még az Európai Bizottság. Valami olyan, nyilván van valami olyan, ami már majdnem kész, majdnem teljesség igényével elkészült. Jó lenne egy teljes átfogó um, összefoglalást kapni. Tudnunk kell, hogy mi az, ami bemarad az optimba, és mi az, ami kimarad. Ezt jó lenne ezt megkapni. Lord Vezem javaslatáért nagyon hálás vagyok, de hát ritkán szoktam ide ellátogatni. Másodszor pedig azt gondolom, hogy a bizottságnak és a tanács tanácsnak lehetőleg a plenárison tájékoztatni kellene a parlamentet arról, hogy miben sikerült megállapodni, és hogy áll a vita. Ugyanis ez akutmányos kérdés is, hogyha mondhatom így elnök. Igen, ezek nagyon fontos javaslatok voltak. Minden, mind a ketten, mind a bizottság, mind a tanács nagyon ö, nagy segítségünkre volt, és ö, reméljük, hogy ennek a kérésnek megfelelnek. Akkor ezzel ezt a napirendi pontot, ha jól értem, lezárhatjuk. Köszönjük szépen, Szofi, ezt a két javaslatot. The next, um... A következő és utolsó napirendi pontunk egy eh, szóbeli kérdés a bizottsághoz a nemzetbiztonság definíciójáról, és eh, eljött hozzánk, ugye itt van a 130-as szabály, amelynek értelmében 6 héten belül kell választ adni a kérdésre. Amennyiben ez nem történik meg, akkor napirendre tűzzük az illetékes szakbizottság napirendjére. Sophie Intfeld augusztus 27-én nyújtotta be ezt a kérdést, és október 16-án kapott választ több mint 6 hét elteltével, úgyhogy Szofi kérdésére tűztük ezt a pontot napirendre. Szofi, parancsolj, tiéd a szó. Köszönöm. Elég egyértelmű egyébként ez a kérdés. Számos jogszabályt és intézkedést, rendészeti, biztonsági vonatkozású intézkedést fogadtunk el. Ezek mind a nemzetbiztonságra hivatkoznak sohasem szoktunk ennek túl nagy jelentőséget tulajdonítani, de kérdezem én, hogy az Európai Bizottság vajon milyen fogalmat használ a nemzetbiztonság definiálására. Ezért vetettem fel ezt a kérdést, a bizottság válaszolt, noha túl későn, és azt mondták, hogy nincs saját definíciójuk, hiszen ez a tagállamokon múlik. Ez azonban zavarba ejt, mert nem vagyok jogász, de ha a bizottság jogszabály tervezeteket dolgoz ki egy definíció alapján a nemzetbiztonság lehet adott esetben egy ilyen jogalkotási javaslat célja, akkor nem sajátos egy kicsit, hogy nincs egy egységes definíciónk arról, hogy vajon mit is takar a nemzetbiztonság? Az, hogy mely nemzetre vonatkozik a nemzetbiztonság, ezt nem definiálták nem tartom helyén valónak, hogy azt mondjuk a tagállamok határozzák meg, hogy mi minősül nemzetbiztonságnak, hiszen jogszabályokat hozunk, amelyek az unió egészére érvényesek. Ott van például a Safe Harbor definíciója, amelyet az Európai Bizottság használ, az ilyen rendelkezéseket, és ott hivatkozunk a nemzetbiztonságra. Tehát hogyan mondhatja a bizottság azt, hogy a tagállamok definiálják ezt, amikor például az Európai Bizottság hoz jogszabályokat, ha egyszer nincs is jogi definíciója. A nemzetbiztonságot használjuk fel ahhoz, hogy meghatározzuk például egy jogszabály hatáját. Tehát ez egy kulcsfontosságú elem, és az igazság az, hogy sokkol az, hogy nincs egy definíció, és ezért szeretnék erre a kérdésre választ kapni. Rendben. Akkor hallgassuk meg, hogy az Európai Bizottság mit mond erről a definícióról. Ez némileg absztrakt felvetés, de számos jogalkotási szövegeken keresztül vonul. Éppen ezért szükség van arra, hogy definiáljuk a nemzetbiztonságot, hiszen ez számos jogszabályban egyfajta vezérfonalként húzó, vonul végig, úgyhogy ez indokolja a kérdést. Hallgassuk meg a bizottság jogi szolgálatát. Kramer úr, köszönöm szépen. Elnök úr, tisztelt képviselők! Sajnáljuk azt, hogy késedelemmel került sor a tisztelt képviselő asszony kérdésének megválaszolására. Ami érdemben illeti ezt a kérdést, a nemzetbiztonság egy olyan fogalom, amely szerepel a szerződésekben, az Európai Unióról szóló szerződés negyedik eh, cikkének kettes bekezdésében, és ahogyan a képviselő említette, számos jogszabályban megtalálható. Hangsúlyoznám, hogy ahogyan az más uniós jogi kifejezésekkel is elmondható, ez nem egy autonóm megjegyzi, nem egy autonóm fogalom, hiszen ennek az értelmezése végeredményben az Európai Bíróság hatáskörébe tartozik. Úgy gondolom, hogy nem állíthatjuk, hogy ennek a kifejezésnek a definiálása, a jelentés meghatározása a tagállamok kezében van. A az unióról szóló szerződés negyedik cikkének kettes bekezdése a tagállamok hatáskörébe helyezi a nemzetbiztonság rendezését, ez ugye egy autonóm kifejezés, és számos másodlagos jogszabály tükrözi ezt a korlátozást, azt, hogy az Európai Unió hatásköre korlátozott ezen a területen. Ami pedig a kérdést és a bizottság válaszát illeti, a kérdés általánosan utal a nemzetbiztonság koncepciójára. Éppen ezért elismerem, hogy a válasz is némileg általános természetű. De természetesen a bizottság feladata és szerepe, hogy a parlament rendelkezésére álljon és választ adjon a különböző kérdésekre. ha például különböző másodlagos jogszabályok vonatkozásában kérdeznek rá a nemzetbiztonságra, akkor természetesen ezt megválaszoljuk, Szofi. Hogy, hogy itt megnyitunk egy olyan dobozt, amiből nem is tudjuk, hogy mi minden fog kijönni. Azt hiszem, hogy ez egy kulcsfontosságú kérdés, elnök úr. Egy ilyen fajta vita nem ér fel ennek a kérdésnek a fontosságához. Természetes, hogy a tagállamok felelősek a nemzetbiztonság szavatolásáért a saját eh, területükön, ez teljesen egyértelmű. De ami a nemzetbiztonság fogalmát illeti, ez számos jogszabályban használatos, és a nemzetközi megállapodásokban is alkalmazzuk. amikor a szabály aloli kivételekről beszélünk, például az alapvető jogok, vagy az átláthatóság, vagy a polgári jogok, vagy a jogvédelem témájában. Tehát ha indokoljuk azt, hogy az alapvető jogok alól bizonyos kivételek létezzenek, akkor a jogbiztonság véget tudnunk kell, hogy mi indokolja ezen kivételeket, ezen mentességeket. Ha használnak egy kifejezést, amelynek eltérve a jelentése nem csak az Európai Unió tagállamaiban, hanem azon országokban is, amelyekkel a megállapodásainkat kötjük, ha például sok esetben nem egyértelmű a helyzet. Kötünk nemzetközi megállapodásokat, ahol hivatkozunk a nemzetbiztonsági okokra, de mely ország nemzetbiztonságára hivatkozunk egészen pontosan? Hogyha például az utasokra vonatkozó adatokat továbbításáról beszélünk az Egyesült Államok felé, és bizonyos biztosítékokra hivatkozunk, és nemzetbiztonsági okokra, akkor ez azt jelenti, hogy az Egyesült Államok nemzetbiztonsága határozza meg azt, hogy mikor alkalmazzák rám nézve az európai jogot. Ezt szeretném tudni. Azt hiszem, az egyetlen egyértelmű eset, amikor ugye a defini- a bizottságnak kell ez definíciója, az a safe harbor, a biztonságos kikötő definiálása. Ott nem a tagállamok, nem a parlament, nem az Egyesült Államok, hanem a bizottság kell, hogy definiálja ezt. Ha az Európai Bizottság megalkot egy ilyen nagy fontosságú jogszabályt, és maga a bizottság dönt, akkor teljesen egyértelmű, egyértelműen kell, hogy tisztában legyen az általa használt jogi fogalmakkal. Elnök úr, éppen ezért úgy gondolom, hogy ezt meg kellene még vitatnunk, és ragaszkodnunk kellene egy teljes körű írásban megadott válaszhoz az Európa Bizottság jogi szolgálata részéről. Nem akarom persze megsérteni a parlament és a tanács jogi szolgálatát, de itt az ideje annak, hogy megállapodjunk egy definícióban. Még akkor is, hogyha ez a megállapodás azt jelenti, hogy a tagállamok által használt definíciót alkalmazzuk, de egyértelmű kell, hogy legyen az állampolgárok számára, hogy mikor kerül sor a jogszabályok alkalmazására, és mikor nem. Tehát szükségünk van egy ilyen definícióra. Emlékeztetni szeretném a kollégákat az NSZ vizsgálatra egyetértett, még mielőtt ilyen ide érkezett eh, a nemzeti biztonság még definíció volt, egy, egy kritikus definíció volt az egyes tagállamok vonatkozásában létezett, ez az, az ő felelősség volt a szerződés értelmében, de hogyha együtt akarnak működni a tagállamok, akkor azért ez zavaró körülmény, és igencsak bonyolult helyzetek alakulhatnak ki a különböző definíciók miatt, hiszen ez a helyzet ekkor meglehetősen képlékenyé válik, és szükség van feltétlenül egy egyértelműségre ebben a helyzetben kíváncsiak vagyunk a jogi szolgálatra. Minden bizonyal árnyaltabb álláspontot kell elvárnunk tőlük, vagyis azt hiszem egy részletekbe kell menni ebben az ügyben tényleg megnyitotta ezt a felencét, és még nem tudjuk, mi lesz belőle. Jan, úgy látom, hozzá kíván szólni. Szeretnék visszatérni a, a részletesebb kérdések ajánlatára. Hát nálam azért van egy néhány ilyen hát néhány konkrét kérdést meg kéne fogalmazni, hiszen nem egészen világos egy néhány dolog. A nemzetbiztonság, mint fogalom az EU jogi szövegben csak egy tagállam nemzetbiztonsága lehet. Ez az első pont. És ami, ami a hatályt illeti, hogyha jogi szövegeket készítünk, akkor az önvéleménye szerint ez lefedhetne egy gazdasági nemzeti érdeket is? Vagy lefedhetné azt, hogy kémkedünk? adott esetben más tagállamok kormányzati intézményeivel szemben. Hát igen, ez a kérdés, hogy milyen irányba indulunk el a definícióval. Ehhez hosszabb vitára van szükség, mert azért ez komoly következményekkel jár. Ezt így tudjuk, szerintem tovább kell mennünk ezen az úton. Monika, úgy látom, hozzá kíván szólni. És utána szerintem össze is foglalhatjuk ezt. Elnök úr, kedves kollégák, úgy vélem, hogy ez azért nehéz ez a vita, mert a terminus, tehát a nemzetbiztonság, mint fogalom helyzet függő, attól a helyzettől függ, amelyben éppen alkalmazzuk. Tehát hogyha a terrorista fenyegetés, fennáll, sőt merénylet történt, akkor a nemzetbiztonság, mint téma definíciójában másképp eh, közelíthető meg, mint három hónappal korábban. Tehát amely alapvető vonalakat lehet meghatározni, amely mégiscsak kép, amelyek mégiscsak képesek körülírni, elhatárolni ezt a fogalmat. De tény az szerintem, hogy a fenyegetés a biztonsági helyzet függvényében változik a nemzetbiztonság kezelése is, mert a bűnüldözők, a rendőrségek, illetve a védelmi feladatokkal ellátottak is helyzetfüggően reagálnak a valóságra, és így kell hozzáigazítani ezt a fogalmat is, hiszen abból kell kiindulni, hogy milyen fenyegetés áll fenn. Azt gondolom, észszerű lenne erről egy intenzív vitát folytatni, de ennek ellenére azt mondom, hogy egy fogalmat találni, amely minden elképzelhető helyzetet leír, hát az nagyon nehéz lesz. Egyetértek. Egy olyan vita kezdődik, hogy EU belbiztonsági stratégiájáról beszélünk, és EU eszközöket használnak fel a tagállamok nyilvánvalóan, és akkor tisztázni kell, mit jelent a nemzetbiztonság ebben az összefüggésben, vissza kell térnünk erre. A kérdés fontos és lehetőség. Marge. Köszönöm szépen. Örülök, hogy Szofi felvetette ezt a témát ebben az összefüggésben is. A nemzetbiztonság kifogásként is működik sokak számára nem csak a jogalkotás területén, hanem a gyakorlatban is. Például ezzel vissza lehet szorítani a médiaszabadságot, a szólásszabadságot, stb. Vegyük magyarországi helyzetet például, láttuk ilyen dolgokat, de ez bárhol máshol is előfordulhat. Nagyon fontos, hogyha ezt megvitatjuk, erről beszélünk, akkor határozzuk meg, mi nem a nemzetbiztonság hatája alá eső dolog. A szabadságról beszélünk, politikai jogokról beszélhetünk, hogy tényleg tegyük világosá, mi nem az, mi nem lehet kifogás egy ilyen jellegű fellépésre a nemzeti kormányok részéről, amit kifogásnak használnak fel, hogy az emberek szabadságjogait korlátozzák. Jó, pontosan a kivételeket is kezelnünk kell, ez magától értetődő. Például. Zsuli asszony. Csak azt... No, ne, azt gondolom, hogy nem tudjuk lezárni ezt a vitát az alapjogokról és a biztonságról, hogyha nem beszélünk az aktualitásokról. A nemzetközi sajtó közzétette, hogy 300, né, több mint 300 ember nem fizet adót a saját országába, és minden leáll emiatt, hiszen nincsen pénz. Ez hogy történt úgy, hogy voltak Luxemburg esetében fordult ez elő, és a bizottság elnökes luxemburgi, ez egy nagyon súlyos eset, ez egy abszolút új hír, és egy fontos hír, a szakbizottságnak ezt figyelembe kéne venni. Nem tudom, mit tudunk tenni, talán a koordinátoroknak kéne foglalkozniuk ezzel, és mindenképpen megoldást kell keresni a kérdésre. Ez egy rendkívüli fontosságú új hír, és óriási hatással van a társadalmainkra is, az alapjogokra. Gondoljunk a gyerekekre például, szegényekről, például olvastam Filadelfiáról egy cikket néhány nappal ezelőtt, annyira szegények, annak ellenére, hogy ott élnek egy gazdag országban, ezek az emberek messze a szegénység küszöb alatt élnek, egyszerűen azért, mert vannak, van ilyen, vannak ilyen adóparadicsomok, mint Luxemburg, ez a 314-es megállapodás, és a luxemburgi miniszterelnök, nézzük meg ki volt akkor, azt gondolom, hogy ezzel nekünk foglalkoznunk kellene. Igen. Lá, olvastam interjút ebben a témában nem régiben, tényleg azt hiszem a koordinátorok körében ezt felvetjük. Kedves kollégák, hogyha ezzel a vitát lezárjuk, akkor kérem a jogi szolgálatot, hogy röviden reagáljon mondjuk Albrecht úr által felvetett pontokra. A bizottság jogi szolgálat. Elnézést, ne, nem a mi, hanem a bizottság jogi szolgálatáról van szó. Tehát azt hiszem röviden térjen ki a felvetett pontokra. Parancsoljon. Elnök úr, igen, tisztelt képviselők, Szeretném megállapítani, hogy jogi szolgálat képviselőként vagyok itt, amely felel ezért a kérdésért, de nem vagyunk a kizárólagos jogi tanácsadója a bizottságnak. Miután ezt bevezetésképpen elmondtam, hangsúlyozni szeretném, és reagálnék arra, amit Holmeyer asszony is elmondott, hogy lehet, vagy elképzelhető, hogy a pontos tartalma ennek a koncepciónak, tehát a nemzetbiztonság koncepciójának függhet a mindenkori helyzettől és a mindenkori eszköztől, de ezt alaposan elemezni kell minden eszköz vonatkozásában, milyen szándékot szolgált ezzel a jogalkotó egy adott összefüggésben. Most nem tudok a részletekbe menni ebben az ügyben, de valóban elképzelhető, hogy ennek a koncepciónak különböző eszközökben különböző tartalma van, különböző jelentése van, és a belső és a nemzetközi, belső jogalkotásban és a nemzetközi megállapodásokban is különböző lehet. Ez csak ismételni tudom, amit már elmondtam, az Európai Bizottság kész arra, hogy írásos kérdésekre is válaszoljunk, és így konkretizáljuk azt, amit felvetettek a kérdéseikben. Ez nem lehet kérdéses, és a adott határidőre ezt meg tudjuk oldani. Köszönöm. Hozzá kíván szólni? Köszönöm szépen. Most, hogy az Európai Bizottság képviselője reagált, elnök úr, talán nem is ártana, ha mi tudományos szolgálatunk is megnézni, hogy az egyes tagállamokban, vagy nemzeti, nemzetközi keretek között, vagy akár az ENSZ vonatkozásában vannak-e definíciók, hogy ezt egyben meg tudnánk nézni, és ilyen alapon folytathatnánk a vitát, szerintem ez tényleg jó lenne. That's an excellent suggestion. I was going to... Kiváló javaslat ez. Örülök, hogy megtette. Nos, akkor visszatérünk a kérdés benyújtójához, hogy összefoglalja a vitát. Szofi, mit javasolsz? Köszönöm szépen. Nos, hogyha összefoglalom azt, amit az Európai Bizottság jogi szolgálata mondott, ez azt jelenti, hogy hát nem tudjuk, mit jelent ez a fogalom, de ez, próbálj, próbálj valami pozitív javaslatot tenni, mondja az elnök. Öt percet kellett volna kezdenünk még csak a vitát, úgyhogy van időnk, elnök úr. Ez, ez nem jó, amit az Európai Bizottság itt most elénk dob. Nem vagyok jogász, de egy pár dolgot megtanultam itt a munkám során, parlamenti munkám során. Nagyon fontos, hogy a jogszabályok tervezhetőek legyenek, jogbiztonságot adjanak Hát itt, de mi vagy, ha a bizottság azt mondja, hogy itt van ez a fogalom, nemzetbiztonság. Nem igazán tudjuk, hogy mit jelent, tehát csak úgy néha mm, alkalomszerűen megtöltjük infor, tartalommal. Ez azt jelenti, hogy ez a, ez a fogalom, ez nem előre látható, nem lehet vele tervezni nem mondom azt, hogy nem értek egyet ezzel a mechanizmussal, amit eh, Monika Holmájer is elmondott, de én csak annyit mondanék, hogy ennek előreláthatónak, tervezhetőnek kell lenni. Eh, azt mondjuk, hogy mondjuk azt mondjuk, hogy e- esetről esetre értékeljük a helyzetet, de ki értékeli? Ezt szeretném tudni. Ki ítéli meg? Ki ítéli meg, hogy, hogy eh, mikor alkalmazunk kivételt? Vagy még annál is rosszabb, hogyha jogszabályokat hozunk, lehet, hogy 28 különböző kivétel merül fel, vagy még több, mert lehet, hogy az Egyesült Államok vagy Oroszország, vagy nem tudom kicsodának a Nemzetbiztonsági Szolgálata is beleszól. Ez elfogadhatatlan. Nem mondom azt, hogy az az alapelv nem helyes, mely szerint vannak bizonyos jogi garanciák, amelyeket nemzeti biztonsági szempontból időlegesen fel kell függeszteni, de tudnunk kell előre, hogy a, melyik definíciót alkalmazzák erre? A következőt javaslom. Először is, nos, van itt egy konkrét eset, amit említettem, a Safe Harbor, a biztonságos kikötő kérdése, amelyel kapcsolatban viták merültek fel. Az Európai Bizottság egyedül dönt. Az Európai Bizottság dönt erről a fogalomról, és hogyha ez így van, akkor a bizottság nyilván tudja, hogy a jogszabályalkotó mire gondolt akkor, amikor ezt a tervezetet kikész, elkészítette. Úgyhogy azt kérem, hogy az Európai Bizottságtól kérjünk teljes írásbeli részletes definíciót a safe harbor fogalomra. Minél hamarabb. Másodszor azt szeretném, hogyha az Európai Bizottság egy szélesebb körű definíciót, vagy egy magyarázatot adna nekünk arra vonatkozóan, hogy a jogszabály alkotó javaslatékban hogyan használják a nemzetbiztonság fogalmát. Ami a jövőbeni jogszabályalkotó javaslatot, vagy nemzetközi egyezményre vonatkozó javaslatot illeti, javaslatokat illeti, amelyekben szerepel majd a nemzetbiztonság fogalma, ahhoz mellékeljen egy nemzetbiztonság fogalom magyarázatot, definíciót. Ezt fontosnak tartom akár a tanulmányokat készítő szolgálatot, akár a saját jogi szolgálatokat megkérhessük, megkérhetjük arra, hogy adjanak nekünk további információt. Köszönöm, mondja az elnök, ez nagyon hasznos javaslat volt, a jogi szolgálatot megkeressük, felkeressük, megkérjük, és részletesebb vitát fogunk folytatni a témában. Ez, erre a definícióra nagyon nagy szükség van, hiszen még nagyon sok jogszabályalkotó munka vár ránk, amely tartalmazni fogja ezt a fogalmat. Kérdezem, hogy van-e bármilyen egyéb hozzászólás? Úgy látom, hogy van, tessék. Tessék, megadom a szót. Pán przewodniczący wczoraj w czasie debaty o terrorze. Köszönöm szépen, elnök úr. Ha jól, ha jól emlékszem, tegnap voltak bizonyos um, kétségeink, amikor a terrorizmusról beszéltünk. Nem volt idő a hozzászólásokhoz, Nos, elnök úr, ön kiváló elnök és nagyon kedves személy, de mindemellett hadd mondjam el, hogy a tegnapi vitára vissza kell térnem, a tegnapi ebéd előtti vitára. Az egyik kollega az ügyrendi kérdésre utalt, és ezen kifogás mellett engem személyesen megtámadott. Nos, ez a gondolat engem zavar. Egy dolgot tisztázni kell, elnök úr. arról beszéltünk, erkölcsi kérdésekről beszéltünk, mi a jó és mi a rossz a családoknak, különböző álláspontok merülnek fel, e-, a kontinensen is különböző vélemények léteznek, az a vélemény sokszínűség, ez megvan. Egyik kollega, kollégánk azt mondta, hogy neki nem tetszett az én hozzászólásom. De hogyha arra e, emlékeztetnem kell, hogy e, számos dolog, amit elhangzik, e, és amit nem tetszett a kollégának, azt, azt viszont osztja Adenauer, Schulman és János Pál pápa például. Én személy szerint mindenféle vitában szívesen részt veszek ezen a téma, ebben a témában, elnök úr, és azt szeretném kérni, elnök úr, hogy biztosítsa, hogy megfelelő idő álljon rendelkezésre a hozzászólásokhoz. Ugyanis egyáltalán nem jó személyesen megtámadni bárkit is itt a képviselő között. Kérem elnök úr, hogy biztosítsa ezt hogy legyen idő a hozzászólásokra. Elnök, köszönöm szépen, ez nagyon fontos hozzászólás, de én, én úgy emlékszem, hogy ön elmondta, amit el akart mondani tegnap, és világosan értette mindenki, hogy ön mire utal. Ma megint hallottuk a véleményét. Um, én úgy látom, hogy nincs szükség ma külön részleteiben kitérni e, ezekre a kérdésekre, ön mégis megtette, rendben, tudomásul vesszük. Jó, van-e egyéb-egyéb pont? Nincs? Jó, akkor a következő ülés 11-én e, lesz. I'm, um, I'm going to call the meeting to close. Nem, már lezártam az ülést, sajnálom, teljesen világosan elmondta a véleményét, köszönjük szépen.